Yeah. So. Pa- Pablo, Pablo, are you ready? So, yeah, Mr. Borelli is not here, so we start with your father. Akkor kezdjük. Köszönöm szépen az első napi rendi ponttal. Elnök úr, kezdhetek? Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy késlekeztem, de nem tudatosult bennem, hogy ez az első napi rendi pontunk. Kedves kollégák, a legutolsó megbeszélésünk óta már a kereskedelem támogató megállapodással kapcsolatos kérdéseket, e kérdésekre reflektáltam és felvettem a jelentésbe is, és remélem, hogy a Déves Szakbizottság véleménye is megfelelően került felvételre, és kedves kollégáim, árnyék előadó kollégáim az Intából is elégedettek ezzel. Az első általános megjegyzés természetesen az, hogy szilárdan hiszek abban, hogy a kereskedelmi megállapodás nagyon jó, segíti a hatékonyabb és költséghatékonyabb termékexportálást, hiszen csökken a határokon a várakozási idő. Ez jó hír a fejlődő országok számára. Technikai segítséget kapnak, kapacitásbővítési lehetőséget, és modernizálhatják a vámeljárásaikat. Jó hír ez ezen kívül a több oldalú program szempontjából is, hiszen a WTO keretén belül konkrét eredményeket lehet a 21. század nemzetközi kereskedelmi valóságának megfelelően teljesíteni. Javaslom, hogy a parlament egyetértését nyilvánítsa ki a megállapodással kapcsolatban, bár szeretnék néhány kulcsfontosságú kérdésre rámutatni először is. A megállapodás végrehajtásának előnyei. Több tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy a hatásokat mérjék. Egy dolog világos, ez az igen jelentős megállapodás csökkentheti a kereskedelem költségeit mintegy több mint 10%-kal. Ez a kkv szempontjából különösen fontos, hiszen új piacokhoz férhetnek így hozzá. A második dolog. ez jelentős forrásokat is biztosíthat ahhoz, hogy a kevésbé fejlődött országok a végrehajtásnak megfelel, megfeleljenek, végrehajtsák, és az átmeneti időszakban is megfelelő kapacitás bővítése kerülhessen sor. Szeretnék rámutatni arra, hogy a koordináció is fontos. Különböző donorok, egyéb testületek vesznek részt, az UNHCD, a Nemzetközi Vámszervezet és mások. A szoros koordinált együttműködés a kulcsa ahhoz, hogy megfelelő felhasználásra kerüljenek a források, és a párhuzamosságokat elkerüljük. Végül pedig az időzítéssel kapcsolatban szeretném, hogyha a WTO tagságának kétharmada valóban ratifikálná a megállapodást, és ezzel időben a Nairobi miniszteri, decemberi Nairobi miniszteri konferencia előtt hatályba is léphetne. Ez azt jelenti, hogy a 160 VTO tag kétharmada kellene tehát, hogy ratifikálja. Figyelembe kell venni azt is, hogy az EU 20 szavazattal rendelkezik a WTO-ban, a szükséges 116-hoz. Ezek tehát a legfontosabb megjegyzéseim, és várom kollégáim véleményét, és remélem támogatják jelentésemet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nézzük akkor az, a, az előadókat. Dante úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném az előadó, szeretnék az előadónak gratulálni, hiszen nagyon érdekes jelentést nyújtott be, nagyon jól lebontott részletes jelentést. Fontos a megállapodás. Először is azért, mert multilaterális, másrészt azért, mert ez egy olyan megállapodás, amelyel, ahogy az előadó is említette, költségcsökkentést tudunk elérni a világkereskedelmével kapcsolatban a keres- az áruval való kereskedések terén. A KKV-k nagyobb lehetőségeket kaphatnak a szerződés végrehajtásával, azért mert sokkal csekélyebb bürokratikus és végrehajtási költségeik lesznek. Ez a megállapodás tehát jó, Országonként természetesen különböző kezdeményezések vannak a végrehajtása, de lehetőséget ad mindenképpen még a kevésbé fejlettek számára is, hogy csatlakozzanak, és megkapják azokat a technikai segítségeket, amelyeket a donorországok, a forrásokat biztosító fejlettebb országok a különböző államokban biztosíthatnak. a kevésbé nagy vagy kevésbé fejletteknek. Néhány elem véleményem szerint azonban még kidolgozást igényelne. A megállapodás szempontjából is fontosnak tartom ezt, hiszen ugyanúgy, ahogy az előadó említette, a VTO közössége közösségében különböző szavazati, szavazatok vannak, kétharmad szükséges a ratifikáláshoz, és sok nagy ország már jelezte, hogy a technikai támogatás eszközét nem fogják igénybe venni, például Indokína. Ők gyorsan minden technikai támogatás igénylése nélkül csatlakoznak a megállapodáshoz. Végül pedig néhány egyéb rendelkezés, ami nem kötelező, de eh, trendet jelez a szerződésben. A gazdasági kapcsolatok elektronikus támogatása, az exportfeltételek. Ezek mind lehetőséget adnak arra, hogy elérjük azt a célt, ami nagyon fontos, mégpedig az, hogy csökkenjen a világpiacon a korrupció. Hatékonyabb, átláthatóbbá válik a piac ezzel, és a tranzakciós határidők a különböző országokban csökkennek rövidülnek. Globális ellenőrzési és felügyeleti rendszer alakulhat ki a kereskedelmi cserében. Az átláthatóság, az engedélyek, a bürokrácia csökkentés nagyon fontos elemek. Fontos előfeltételei a szabad és biztonságos világkereskedelemnek. Úgy gondolom ez egy rendkívül fontos lépés, és véleményem szerint szükség lenne arra is, hogy a megállapodást az Európai Parlament mielőbb ratifikálja. A legnagyobb mértékben együttműködünk az előadóval annak érdekében, hogy a jelentés a legmesszebb menőkig elfogadható legyen mindenki számára. Néhány módosító indítványt talán még azért benyújtunk. Köszönöm szépen, Elmár. Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok! Világos, hogy ez a megalapodás nagyon fontos mérföldkő a világkereskedelem is színpadán. Sok ideig nem történt semmi, és most úgy tűnik, hogy a közös fellépés helyett álmegoldások helyett valódi megoldás kezd kivontakozni, ez üdvözöljük. És kormányom is elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi fejlesztési projektekre több pénzt adjon, és a TFA is egy olyan eszköz, amely a kereskedelmet ösztönözheti, és egyben segíti a felvédő országokat. Gratulálok az előadónak az ajánlásokhoz, és reméljük, hogy a ratifikáció a képviselő kétharmadának igen szavazatával megtörténik majd. Büchner úr kap parancsoljon! Én is köszönöm az előadónak a tervezetet, amely tetszik. Számomra a legfontosabb az, hogy ebben van egyfajta emelő erő, hatni tudhatunk a, arra, hogy a vám tisztek száma csökkenjen. Az élelmiszerbiztonság ügyében is jó megfogalmazás, talán lehetne még erős teljesebben fogalmazni. Ennyi az egyetlen kritikám, ezt kérem majd. Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen. És köszönöm az előadónak is a tervezetet, amelyet bemutatott nekünk, és amelyben hangsúlyozza a multilaterális kereskedelmi rendszer fontosságát, egyetértek a megközelítéssel. Fontos és szükséges, hogy közös megoldási javaslatok szülessenek, a multilaterális módszerek eh, preferálása érdekében, a világkereskedelem jobb struktúrálása érdekében a oldalokhoz képest, vagy azok ellenében. És Ugye jelenleg a 160 tagállam a WTO-ban úgy tűnik, hogy ugyanezt támogatja, úgyhogy de ahhoz, hogy mindenki támogathassa, ahhoz kompromisszumra van szükség, ez világos. Ugyanakkor meg kell hallgatni a szakértőket, a tudósokat, az NGO-kat, amikor a TFA esetleges negatív hatásairól beszélnek a Bali és Doha megállapodási körök után, és amikor a következő miniszteri szintű Nairobi ülés lesz, ezeket figyelembe kell venni. Egy ilyen fenntartás például az, hogy a kereskedelem könnyítése könnyítésének pozitív hatásai gyakran túl becsüljük, mind a foglalkoztatásra, mint a GDP-re gyakorolt hatását. Kormányoknak milliókat kell költeniük a szabályozásra magára, és az export vonatkozású infrastruktúrák kialakítására, tehát ez is pénzbe kerül, beruházásba kerül, és mindez ugye abban a reményben történik, hogy minden ilyen befektetett dollár két dollár kereskedelmi növekedést és megfelelő GDP növekedést generál. Ez nem biztos, hogy így van. Tehát ezzel lehetett meggyőzni a feleket, hogy lépjenek. Az EU 400 millió eurót költ erre, és ez, ezen kívül még a tagállami költések is ide tartoznak. Kérdés, hogy ez a sok befektetés valóban megtérül-e majd ilyen arányban. Az eddigi felmérések alapján ezeknek az intézkedéseknek vegyes hatása van a gazdaságra. Ha emlékezünk a mexikói NAFTA történetre, 700 ezer munkahelyet teremtettek az iparban, de 2 millió munkahelyet vesztettek a mezőgazdaságban az intézkedések hatására. Tehát átalakul gyakorlatilag a nemzeti gazdaság struktúrája, és nem feltétlenül nőtt összegészében a foglalkoztatás, illetve csökkent. És ide tartozik a társadalombiztosítási gondok sora is, ugye az előregedő, az átképezhetetlen munkaerő problémája. Ezen fejlesztési lépések tükrében. Tehát miközben a kereskedelemre koncentrálunk, azért komplexen kell látni ezeket a problémákat, sok szempontúan. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy megközelítésünket, amely kereskedelem orientált, ki kell egészíteni kiegészítő intézkedésekkel, amelyek ezt a komplexitást kezelik, és elkerülhetővé teszik azt, hogy a kereskedelem könnyítés negatív hatásai felülírják a pozitív hatásokat. Tehát szükséges feltétlenül ez a kiegészítés. Jelenleg is zajlik erőfeszítés a, annak érdekében, hogy exportorientáltabbak legyenek a gazdaságok az átmeneti időszakban, az átmeneti gazdaságokban. Sok munkahely szűnik meg az importált áruk özöne miatt az európai gyártóiparban, eh, ami hát jó hatást generál a fejlődő országokban, de nálunk ugye negatív hatása van. Báliban nem volt szerintem kellően komplex a megközelítés és a gazdasági változások feltárásának köre. És TFV belül jobban oda kéne figyelni a fair és nem fair termékekre, fair és nem fair kereskedelmi gyakorlatokra, hogy fenntartható, igazságosabb legyen a kereskedelem. Lehetne sorolni a példákat, de ezt majd az előadóval egyeztetjük, remélem, hogy továbbra is konstruktív lesz az együttműködésünk. Mi a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnál úgy gondoljuk, hogy egy, erre az együttműködésre szükség van. Hát köszönöm szépen, Geratati úr következik, a Kereskedelmi Főigazgatóság osztályvezetője. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a tisztelt szakbizottsági tagoknak és az egyezménnyel kapcsolatos munkát. Néhány pontot az előttem szólók említettek, ugye itt a pénzek felszabadítása, az Európai Unió elkötelezte magát, ígéretet tett, a tagállamok is elkötelezték magukat e tekintetben. Nagyon fontos, hogy koordináljunk a különböző kontribútorok között, vagyis azt kell biztosítani, hogy ez a fajta támogatás hatékony lesz. Ami pedig a nyereségeket, a pozitívumokat illeti, egy új tanulmányra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, amelyet a júniusi miniszteri tanácson mutattak be az esetleges kereskedelmi előnyök és költségek fel, felméréséről van szó. A legtöbben ezt a témát a VTO többi tennivalójához kapcsolták. Természetesen még hosszú az út, de a legnagyobb és legfontosabb kihívás a mai napon az, hogy azt garantáljuk, hogy a VTO megfelel a DDA terv legfontosabb elkötelezettségeinek. Decemberben lesz egy következő ülésünk, a politikai támogatás nagyon fontos lesz, de ez a feszült helyzet decemberig, a következő ülésig még folytatódni fog. Még egy szót szeretnék szólni azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi könnyítés itt mit jelent, mit, és mit nem jelent. Nem további liberalizációról van szó hanem a jelenlegi liberalizációs viszonyokat próbáljuk jobban kihasználni bizonyos országokban, a vám struktúrát is úgy kell kialakítani, hogy a liberalizáció elől elháruljanak az akadályok, vagyis nem további liberalizációról van szó. A meglévő viszonyokat kell kihasználni, és fel kell vértezni a tagokat arra, hogy az érték, a globális értékteremtésben részt vegyenek, a globális értékcsere körforgásába kívánjuk bevonni ezeket az országokat, ami nagyon fontos eleme a fejlesztő munkának. Köszönöm szépen még egyszer a támogatásokat, és mindenki legjobb belátása szerint kell, hogy eljárjon, de kérem támogassák a lehető leghamarabbi ratifikációt a harmadik országokban is. Eddig hét ország ratifikálta ezt, 60 tag már elkezdte ennek a ratifikációs folyamatnak, folyamatot, már majdnem mi is a 28 nak adtunk, vagyis a 108-as küszöböt már majdnem elértük a hatályba, amely a hatályba lépéshez szükséges, és az 1995 óta mérföldkő jelentőségű esemény lesz, remélhetőleg jövőre Nairobiban is sikerre járunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mondja az elnök. Azt hiszem, hogy együttesen abban reménykedhetünk, hogy ez sikeres lesz. Pablo következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihangsúlyozni még egyszer ennek a fontosságát. A multilaterális viszonyok erősítéséről van szó. Köszönöm a kollégáknak még egyszer ezeket a kedves szavakat, és szeretném kihangsúlyozni, hogy valóban nagyon fontos, hogy ezt a lehető leghamarabb tető alá hozzuk. Nagyon fontos, hogy világos üzenetet küldjünk a többi ország felé is. A két harmados küszöböt el kell érnünk. Köszönöm még egyszer ezt az együttműködést. Köszönjük, Pablo. A határidő <clears throat> ennél a jelentésnél június 23-a. Oké, okay. dann, dann kommen wir zu dem Punkt 6. Mondja az elnök. Hatos pont. Borelli úr nincs, de ö, Begin asszony átveszi a bevezető szavakat. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Borelli úr nevében, aki sajnos nem tudott ma eljönni, ha megengedik, bemutatom ezt a jelentést, és néhány pontot önökkel közösen szeretnék megbeszélni. Először is, mielőtt rátérnék a lényegre, a metodológiáról szólnék néhány szót. Ezt az anyagot holnap fogjuk elméletileg elfogadni, de majd szavaznunk kell róla. Ez a dokumentum egy hosszas tárgyalás eredménye, hosszas munka eredménye. Ez számos, ez, ezen szakbizottsági tag is részt vett ebben a munkában. Nagyon jól tovább tudtuk fejleszteni ezt a szöveget. Júlás öm, Sárka és Cinadírosz kollégáknak köszönöm a jelentés konstruktív tárgyalását. Lehetővé vált a számomra, hogy politikai szintre emeljem ezt a témát. Nos, a módosítók nagy száma is mutatja, hogy a többi kollega is intenzíven foglalkozott ezzel, és a szubszidiaritás elvét vettük figyelembe. Juncker elnök úr szívügyének tekinti ezt a témát, a jobb szabályozásról van szó itt is, annak érdekében, hogy az európai jogszabályokat a mindennapokba jobban lehessen beolvasztani. Nagyon fontos tehát a szubszidiaritás is ennek kapcsán. A jobb döntéshozatalra van szükség a megfelelő szinteken, a polgárokhoz közel. Ez a lényeg a mindennapokban nagyon gyakran a polgároknak az volt a tapasztalata, hogy Európa eltávolodott tőlük, és mi azt reméljük, hogy a Better Regulation, a jobb szabályozással kapcsolatos ezen jelentés ezt a folyamatot meg tudja némileg fordítani. Nagyon fontos, hogy megnézzük európai és tagállami szinten, hogy mi a teendő, a TTIP-en, is esetleg mit tudunk módosítani. Itt az egyes cikről van szó, nagyon fontos tehát, hogy egye, megfelelő egyezmények szülessenek. Nagyon fontos az átláthatóság, a világos eljárásmód, és a szövegek olvashatósága is. Itt nagyon nagy a konszenzus az egyes frakciók között is, és van egy olyan követelmény, amelyről gyakran beszéltünk a múltban, de senki nem tartja be, a nagy témákhoz a megfelelő információ áramlást kell biztosítani, például megint csak a TTIP-re gondolok, vagyis ez egy horizontális téma. Remélem, hogy végre ö, nyitott fülekkel viseltetnek ezen kívánalom irányában, és más ö, témákhoz is hasonló lesz a hozzáállás. A második és a harmadik pont a szubszidiaritás elvéről szól a kereskedelmi politikában, és az ISDS-ről ezek nagyon érzékeny viszonyok, az egyes tagállamok és az Európai Unió közötti viszonyról van szó, itt meg kell teremteni a világosságot, az átláthatóságot, és fennáll annak a veszélye, hogy az egyes tagállamok ezzel nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni. Nagyon messze vannak megint csak a szubszidiaritás elvétől a jelenlegi viszonyok. Négyes pont, a makrofinanszírozási támogatás az ex anta és az ex post ellenőrzésekről van szó. Nem szeretnénk, hogy ez az, ez, ezt az, ez, ezzel az eszközzel visszaéljenek mindenfajta elgondolás, célkitűzés nélkül, és örülök annak, hogy támogatást élvez az az elképzelés, hogy a visszaélések ellenőrzi, kapcsolatos ellenőrzéseket erősíteni kell tagállami és Európai Uniós szinten is, a külkereskedelmi területen. Az ötödik pont a hatásvizsgálat Fontos, hogy még a tárgyalások előtt tisztában legyünk ezekkel az elemekkel. Nagyon fontos tehát az ex ante, az előzetes értékelés. Hatos pont, itt egy stratégiailag nagyon érzékeny kérdésről van szó, be kell vonni a polgárokat, különösen a vállalkozókat és a KKV-kat a, a kereskedelmi politikai területen, a döntéshozatali folyamatokban. Azt hiszem, hogy a demokratikus inkluzió nagyon fontos, formálisan is meg kell ezt teremteni, de fontos lenne egy minimális küszöböt is megállapítani a polgárok számára, hogy pontosan értékeni tudjuk azt, hogy a nyilvános felmérések eredményét betartják-e az egyes szinteken. Nagyon fontos, hogy ez egy politikai jellegű jelentés, fontos a metodológia is, és még egyszer Borelli úr köszönetét tolmácsolom a kollégák felé. Itt nem csak stratégiáról van szó, hanem nagyon érzékeny kérdésekről is, amely az egész Európai Unió jövője szempontjából sarkalatos kérdések a tagállamok és a polgárok élete szempontjából is. Remélem, hogy konstruktív lesz a vitánk, és támogatják a jelentést a kollégák. Köszönöm. Herzlichen Dank. Gibt es... Köszönöm szépen. Az árnyék előadók kívánnak-e még hozzászólni? A jelentéstervezethez és a módosítókhoz. Igen, lenne néhány megjegyzésem Karini asszonyhoz, bár nincs itt velünk ma. Szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak a munkáért, és eh, az arányosság eh, kapcsán valóban minden tökéletes volt. Sikerült a képviselők közötti különbségeket is valamilyen formában összefésülnie, jelentős konszenzus található. A szubszidiaritás és arányosság elve kapcsán is, hiszen ezek alapvető tényezők maradnak továbbra is a jogalkotásban. De van két olyan dolog, amit problémásnak tart a frakcióm. Először is a hatástanulmány, a másik pedig a nemzeti parlamentek szerepe az EU döntéshozatalában. Nézzük az elsőt. A hatástanulmány létfontosságú az adatok referenciája, nagyon fontosak a végrehajtás szempontjából is. Nagyon hossz, hosszú éveken keresztül dolgoztam ilyen kérdésekben, és minden egyes, alap, minden egyes esetben a, a tapasztalati alapú döntéshozatal hatékonynak bizonyult. A kereskedelem és beruházás növelésben ugyanez a helyzet. A szabadkereskedelmi megállapodás Koreával egyértelműen mutatta minden felett, mindenek felett, hogy a kereskedelem minden riasztó jelzés ellenére jót tett az EU gazdaságnak. A bizottság Szingapur megállapodását a, a, kompet, a hatásköré miatt a, az Európai Bírósághoz utalta a határozathozatalra. Akkor, amikor részletesen kellene megvizsgálni azt, hogy a nemzeti parlamentek, a második kérdés a nemzeti parlamentek szerepe, eh, pontosan akkor került erre az átszólalásra sor, amikor ezt a szerepet kellene növelni. Köszönöm szépen, Ruász úr. Köszönöm szépen én is. El... Eh, két vagy három megjegyzésem van nekem, is. A Júri Szakbizottság eh, véleménye szerint a szubszidiaritás kérdésétől eltekintve a közös kereskedelmi politika relatív jelentőségű. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos kivételek is vannak, különösen a harmadik országok makroökonomiai támogatására gondolunk. A 112-es cikk szerint ezt az alapelvet harmadik országokkal való vegyes megállapodásoknál is tiszteletben kell tartani. Borelli úr, szeretnénk, hogyha ezt a két szempontot is érvényesíteni a jelentésben. Tény az is, hogy a módosítók többségét valóban átvette, felvette, hat kompromisszumos javaslatot dolgozott ki, de a 22-es módosító az ötös bekezdésben véleményünk szerint nem került megfelelően az ötös kompromisszumba. Ezért egy alternatív javaslatunk lenne, amely véleményünk szerint észszerűbben kezelni ezt a problémát az ex ante hatástanulmányokat és a gazdasági és környezeti hatásokat. Mindaz tehát, amit a, az állampolgárok, a közösség vállalatai, elsősorban a KKV-k éreznének hatásként a megállapodás végrehajtásában. A hatos javaslattal kapcsolatban is vannak fenntartásaink, ez ugye a minimális kritériumokra vonatkozó javaslat és az előzetes konzultáció. Nagyon fontos, hiszen ha olyan partnerekkel van dolgunk, akik akik csak egy, egy speciális csoportot jelentenek, de mégis velük kapcsolatban is támogatni kell a termékek cseréjét. Nagyon fontos lenne egyensúlyt tartani a közösség és a, a közös kereskedelmi politika között. Le kellene bontani a vám akadályokat, erősíteni és elérni egy igazságos, szabadkereskedelmi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 hogy nagyon nagy szükség van a tagállamok között és az Európai Uniós hatásköröket az ilyen megállapodásoknál tisztázni és alkalmazni. A szubszidiaritás és az arányosság elvét is. Az e-, európaiként a nemzetközi megállapodásokban csak akkor tudunk jó eredményeket biztosítani az állampolgárok számára, hogyha egységes egészként tárgyalunk, nem pedig minden állam külön-külön. A közös kereskedelmi politika alapjai a Lisszaboni szerződésben nagyon jól megalapozottak. Az állásfoglalás egyik központi követelése az az, hogy néhány országnak fel kell adnia a blokkoló álláspontját, és a megállapodások átláthatóságát, az Európai Unió nevében pedig a, a védőzáradékokat a, bez, a, a beruházásokra, beruházókra vonatkozóan enyhíteni. Ez az európai beruházók külföldön való megkülönböztetett, illetve eltérő bánásmódjához vezetne, ha erre nem kerülne sor a kereskedelmi politikában is egységes döntéshozatalra van szükség. Alapvetően elégedettek lehetünk az állásfoglalással, amit szeretnék megköszönni. Köszönöm én is. Van-e további hozzászólás? Úgy látom igazából nincs, úgyhogy ezzel le is zárom akkor a vitát erről a jelentésről, amiről most azonnal szavazni is fogunk. A következő napi rendi pontunk a tízes, de mielőtt még az erre vonatkozó vitát megnyitnám, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a koordinátorok tegnap úgy döntöttek, hogy június 29-én még egy ülést tartanak. 15-16 óra 30-ig tartunk koordinátori ülést, tehát 15-16 óra 30-ig június 29-én, ezt követően pedig vitát a 116 módosítóról, a TT plenáris vitájáról. Ezután kerül sor. Az elnöknek elment a hangja. Ezután kerül tehát arra sor, akkor megismétlem még egyszer. Tehát június 29-én egy újabb ülés, 15 órai kezdettel a koordinátorok számára 15-től 16.30-ig, 16.30-kor pedig vitát tartunk a TTIP 116 módosítójáról, a plenárisról. Ezt követően pedig szavazunk arról, hogy ez a 116 módosító indítvány a részenkénti szavazás, meg az összes többi megmaradjon-e, vagy sem. Tudják önök is, hogy akkor, amikor öt képviselő a szakbizottságból támogatja ezt, akkor megmaradnak, de, mint mondtam, a vita során bizonyára fogunk erről beszélni. Tehát 15 óra koordinátorok ülése 29-én és 16.30-tól a vita és a szavazás. Másodszorban Kérem, hogy a szavazásnál, és megint elment az elnök hangja. Für die Abstimmung möchte ich bitten, dass die Assistentin und Assistent... Tehát azt kérem, hogy az, a szavazásnál az asszisztensek ne üljenek lehetőség szerint a képviselő mellé, úgyhogy egyértelműen látható legyen, hogy ki képviselő és ki nem. A szavazást megelőzően szeretnék próbaszavazást tartani a szavazókártyákkal, hogy lássuk, hogy hányan vagyunk itt képviselők, és kinek nincs itt, vagy van itt. Megnyitom tehát a szavazást a próbaszavazáshoz. Mindenki szavazott. Egy EPP taggal több van a kelleténél, akkor 36 képviselő van itt, és 36-an szavaztak. Remek. Arina asszony, ez most Dans le test de vote, on pourrait parler de la question du vote. Lehet még a szavazás kapcsán kérdést föltenni, vagy egyből szavazunk? Lehet a szavazás közben esetleg majd kérdést tölteni a logisztika vonatkozásában? Vagy hogyan szavazzunk? Elnézést, megismételni a kérdés, nem volt rajtam a fejhallgató. Azt szeretném tudni, hogy a próbaszavazás előtt lehet-e még kérdést föltenni a tekintetben, hogy miről szavazunk, vagy majd közben kell ezt a kérdést föltenni? meglep engem ez a kérdés, mert a szavazás rendje már régen elkészült. Először a tízes pontról szavazunk, a szubszidaritási jelentésről, aztán pedig a háromoldalú egyeztetések kezdetéről, és majd a 12-es pontban a GI-okról. Ez a szavazás sorrendje. A háromoldalú egyeztetéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Meglep, hogy azt látom, hogy két dologról szavazunk. Arról, hogy visszamegyünk egyáltalán a háromoldalú egyeztetésbe, és másodszorban arról, hogy kikből álljon a tárgyaló csapat. Azt nem támadom, hogy nyilván meg kell szavazni azt, hogy kiből álljon a tárgyaló csapat, csak azt találom furcsának, hogy az INTA bizottság ö, már plenárisan eldöntött dolgairól is most újra szavazunk. Ugye a plenárison már eldőlt, hogy visszamegyünk a három oldalú egyeztetésbe, tehát normális dolog-e az, hogy a plenárison is megszavazunk valamit, és ez után a szakbizottságban is megszavazzuk azt, hogy megyünk a három oldalú egyeztetésbe ez csak egy eljárási kérdés, én nem értem egyszerűen ezt az eljárást. Nem vitatom azt, hogy vissza kell menni a háromoldal egyeztetésbe, csak hogy van-e ennek értelme, hogy plenáris után szavazunk valamiről szakbizottságban. Elén asszony, hogy tisztázzuk. A plenárison arról szavaztunk, hogy a bizottságba utaljuk vissza az ügyet, azzal a céllal, hogy majd háromoldalú egyeztetés kezdeményezünk a 72.2-es 3-as pontjai az eljárási szabályzatnak egyértelműen leszögezik, hogy háromoldalú egyeztetés kezdeményezését a bizottsági többségi szavazattal lehet igényelni. Tehát ezt tartjuk be most, hogy bizottsági szavazást tartunk. A jogi szolgálat is elmondta a véleményét, Pászasz úr is esetleg részletesebben meg tudja ezt indokolni, vagy leírni önnek, de pont ezért tesszük ezt. Köszönöm szépen elnök úr a választ. Tudok Arina asszonynak válaszolni. A, a plenárison valóban a bizottságba küldték vissza a dossziét. Nem döntött a plenáris arról, hogy hármoldalú egyeztetés lesz a 73-as cikk 2 alpontja érintett itt. Tehát az INTA bizottságnak kell többséggel eldönteni, hogy hármadul egyeztetést kér-e, ez a mi dolgunk. Ez egy specifikus szavazási szabály, minősített többségre van szükség, itt a szakbizottságban, ezt itt kell eldönteni, ezt nem a plenáris dönti el, nem is döntött el, a plenáris csak arról döntött, hogy a bizottsághoz utalja vissza a dossziét, a döntés jogát, tehát egyetértek azzal, amit az elnök úr mond és javasol. Köszönöm szépen, Zed úr. Zed úr jelentkezett még, de aztán kérem, hogy most ne eh, indítsunk új vitát, hanem kezdjünk el lassan szavazni. Zsab úr, ez egy sajátos magyarázata annak, ami a plenárison történt. Mindannyian ott voltunk. Ott véleményem szerint eldőlt, hogy háromoldal egyeztetést kezdünk, és meglep most az, hogy a plenáris nem elég szuverén ahhoz, hogy ebben döntsön, és hogy nekünk kell ezt eldönteni. Ez egy tulajdonképpen a plenárisnak a szuverenitását ássa alá, lehet itt részletekről szavazni nálunk, hogy ki, kiből álljon a tárgyalóbizottság, ez nyilván a saját kompetenciánk, de az a tény, hogy visszatérünk a háromoldalú egyeztetéshez, az a plenáris döntés jogköre, és szerintünk ezt a döntést a plenáris meg is hozta. Kaspari úr, kedves kollégák, két dolog. Tegnap a koordinátorok ülésén már elhangzott, de ez elmondom nyíltan is. Itt a stílus és a formája az együttműködésnek sem mindegy. Az utóbbi időszakban mindig az volt a megállapodás, hogy a plenárison csak visszautalni lehet egy dossziét a szakbizottságba. Ami a plenárison történt, az a szokatlan. Először fordult elő ilyesmi, hogy a plenáris ezt akarta eldönteni, nem? Nem volt ez tervezett államcsíny, hanem így alakult, de a plenárisnak csak arra van joga, hogy hozzánk visszautalja a témát, nem is kérhetjük a plenárist abban döntésre, hogy legyen-e háromoldal egyeztetés vagy sem. Ezzel öt hetet csúsztunk, és eljárási szabályzat ö, ö, interpretálása helyett szerintem elnök úr önnel egyetértve el kéne kezdenünk a szavazást, és kérem a kollégákat, hogy ha valamiben tartalmilag nem értenek egyet, akkor a tartalmi szavazás során szavazzanak így vagy úgy, de ne próbálják itt hátráltatni a folyamatot fölösleges kérdésekkel, olyan kérdésekkel, amelyeket egyébként az eljárási szabályzat világosan megválaszol, és amit eddig tartottunk is az eljárási szabályzat alapján kell most nekünk, mivel hozzánk visszautalta a plenáris a témát, arról döntenünk, hogy megyünk el háromoldalú egyeztetésre. Jó, még egyszer tisztázzuk. A plenáris vita a 62 per 1-es eljárási szabályzatra vonatkozott. Kaspariu nem volt itt semmi trükközés, ez nyíltan zajlott, és ezen cikk alapján döntött a plenáris és valóban a plenáris döntése az, hogy visszautalja a bizottság hatáskörébe a témát azzal a céllal, hogy háromoldalú egyeztetést kezdeményezünk. A másik eljárási cikk pedig arról rendelkezik, hogy ezt nekünk kell és hogyan kell eldönteni belső szavazással, nagyon pontosan az eljárási szabályt követve járunk el, nincsen ezzel semmi baj. Ahogy el is várhatják ön, önök tőlem, ezt én garantálom. Úgyhogy most ennek a jegyében lépünk, és ilyen formában megkezdjük a szavazást a szubszidiaritás elvéről, ez ezzel kapcsolatos jelentésről, mégpedig Borelli úr jelentéséről kezdjük meg a szavazást. Akkor a kompromisszumos egyes módosító következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de elektronikusan is megnézzük. Megnyitom a szavazást. Elnézést, elnök úr. A hatos kompromisszumról beszélt a tolmács, igen, a módosítóról, hatos módosítóról van szó, szóval ez nagyon fontos tisztázás, elnök úr, tehát a hatos módosítóról van szó. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most pedig a hetes módosító következik. A hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos módosító hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most a kompromisszumos módosító következik, még pedig a négyes számú mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos módosító 5-ös számú mellette ellene. Ezt megnézzük. Az 5 5-ös kompromisszumos módosítóról van szó, szóval megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5A kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük elektronikusan. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Akkor az ilyen formában módosított jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 szavazattal elfogadtuk, Gratulálok Borelli úrnak. Most megint szavazunk, mégpedig a földrajzi eredet megjelölések tárgyában a nem mezőgazdasági termékek területén. Itt a négyes kompromisszumos módosító javaslattal kezdünk. Ki támogatja a négyest, ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most az egyes kompromisszumos módosító következik mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenkettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, 35-ös mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, 36-os mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, ötös kompromisszumos módosító, lesz egy megjegyzésem még itt. Ugye arról is szó volt, hogy a 39-es módosító fogyottá válik-e vagy sem. Megnéztük pontosan a szöveget, valóban itt egy alternatív modellről van szó, ezért hogyha az ötöst elfogadtuk, akkor fogyottá válik a 39-es. Ötösről szavazunk most mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hetes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 48-as mellette el, ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most az ilyen formában módosított anyagról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 szavazattal elfogadtuk. Gratulálok Moszka asszonynak, aki ma nincs jelen. Akkor most a 13-as pont következik. A trialógus megkezdéséről szavazunk, illetve a tárgyaló delegációk összetételéről. Tessék. Apró pontosítással élnék. Tudom azt, hogy a plenáris már szavazott a trialógusról, hogyha most itt a szakbizottságban is szavazunk, akkor ugye, és ha nincs itt azonos jelen, eredmény, akkor az a kérdés, hogy jogi szempontból mi véglegesen a pozíciónk. Ugye számos tagunk szavazott a, a plenárison, 31-en. Most az INTA szakbizottság szavazata a, az, ö, a 151 tag szavazatát felülírja, hogyha itt máshogy szavazunk? Tehát ez egy jogi kérdés. Az ügyrendi szabályzat nem kötelez minket a határidőkre vagy alternatív megoldásokra. A koordinátorok körében fogunk tanácskozni erről, hogy hogyan járunk el, különböző opcióink vannak, de ez a koordinátorok ülésén dől majd el. Good. Jó. Damit kommen wir zur ezzel a következő szavazáshoz értünk. Igen, szeretne hozzászólni. Elnök úr, drága, még ha nem is bázisdemokráciában él ön, én úgy gondolom, hogy itt a, az intának kellene határozni. Úgy gondolom, hogy az, hogy azt mondja, hogy minden egyéb a koordinátorok dolga számomra idegen felfogás. Nem, nem mivel a jogalkotási eljárás elején a, a döntést a koordinátoroknak adtuk át, most valóban meg kell állapodjunk arról, hogy mi legyen ez után. Az ügyrendben erre az esetben nincsen egyértelmű szabályozás, tehát nem bázis demokrácia aktusa ez, vagy megnyilvánulási formája, nem. Egyértelműen az ügyrend értelmében ma arról szavazunk, hogy megkezdjük-e, vagy csatlakozunk-e a trilógushoz, és melyik csapat vezesse a trilógus. Tarabella úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok mm, szokásos tagja ennek a körnek, de szerintem ez egy nagyon súlyos helyzet. Miért? Mivel a plenárison a szavazás nagyon világos eredménnyel járt nagyon világos volt a trialógussal kapcsolatos szavazás eredménye, a felfüggesztés mellett szavaztunk. Vagyis itt a, a plenáris szavazatát nem kérdőjelezhetjük meg, és ugye itt most a koordinátori döntésről beszél az elnök úr ráadásul. Nos, a, hogyha két jogászról beszélünk, akkor ott három vélemény is van, most már ez az egész nagyon zűzavaros lett, és ezáltal, hogy a plenáris megkérdőjelezzük, ez, az az egész már nagyon zűzavaros, ugye nem megengedhetetlen az, hogy az elnök ilyen formában sajátos módon interpretálja, egyszerűen azért, mert a plenáris ülés eredményét nem, ez nem nyerte el az ön tetszését, ez megengedhetetlen. Politikai szempontból az elnök ezzel nem ért egyet, és ezért ezt sajátos módon értelmezi, ez elfogadhatatlan. Ich glaube, Valóban jó lenne, kedves kollégák, hogyha az ügyrendet elolvasnák. Megjegyzem, véletlenül itt van nálam. És eh, a 73.3-as, bocsánat, 73.2-es az eljárási szabályzatban a következőt mondja, ami az intézményközi tárgyalásokról szól. Az ilyen jellegű Aufgenommen. Az ilyen jellegű tárgyalásokat csak azt követően lehet elindítani, hogy az illetékes szakbizottság esetenként, esetről esetre a tagok többségével határozott a, az eljárás elindításáról lire le règlement qui dit que la commission... Ez a kérdés, hogy az INTA bizottság nem küldhet vissza a hármaló egyeztetésre hogyha ezt a plenáris már eldöntötte, ez így van. Tehát ez most már nem a mi kompetenciánk, és én vitatom továbbra is, hogy itt tényleg az eljárási szabályt követjük el. Ha az egész parlament döntése ez, akkor erről már nincs értelme döntenünk, ha több mint 700 képviselő ebben dönt, akkor nekünk már nincs ebben kompetenciánk. A plenáris leszögezte, hogy háromoldalú egyeztetésre kell menni. És abban dönthetünk, hogy milyen csapatot állítunk össze, hogyan szervezzük meg. Az eljárási ellent ellentmond, hogy ha valamit a plenáris eldönt, akkor azt mi tovább döntsük. Tehát fejére állt így a piramis. Ezt a plenáris döntést mi már csak megerősíthetjük én azt javaslom, hogy az elnökök értekezletének adjuk meg a jogot, hogy ebben döntsön. Arina asszony, nem mondtam azt, hogy a koordinátoroknak ebben kell dönteni, hanem azt, hogy a bizottságnak kell ebben dönteni. Maradjunk a szavaknál. Csak abban az esetben, hogyha negatív a szavazás, akkor kell a koordinátoroknak dönteni. Kaspari úr. mivel személyesen megtámadtak. Én nem akarok senkire rátámadni, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, amit a plenárison kértük. Az elnök a plenárison az, az eljárási szabályzat egyik cikkére hivatkozva kérte, hogy visszautalja a szakbizottságnak, ez volt tehát a kérés. És azt is megfogalmazta, hogy azzal a szándékkal kérte ezt, hogy adott esetben a trilógus tárgyalásokban a kérdést tovább vigyük. De a plenárison a demokrácia alapján szerencsére nem csak a megerősítés joga van, hanem egyéb jogosultságok is, úgyhogy egyértelműen szavaztunk, hogy visszautaljuk a szakbizottsághoz, és most azt halljuk, hogy ilyen eljárási szabályzati cikkek vannak. A kettes bekezdés szerint a zárószavazást fel lehet függeszteni és megkezdeni a, a trilógust. Tehát ez már megvolt, és a másik rend egy olyan szándéknyilatkozat, ami nincs is benne az eljárási szabályzatban, úgyhogy azt kérem, hogy ezt teljesen nyugodtan az eljárási szabályzat szerint csináljuk. Zsadó úr? Le, le règlement, vous lisez, euh, il est... A szabály megvan, és ez vitathatatlan. A Környezetvédelmi Bizottságban, elmondanám, minden trilógusra vonatkozó ügyet a plenárissal döntetnek el. Tehát nincs ilyen általános gyakorlat, hogy ez csak a bizottság dönthetné el. Ez az egyes szakbizottságokban kialakult munka metódusra vonatkozik. Kaspari úr nyilván így értelmezi ezt, hogy ez a szakbizottság javára dőjön el, de ez egy értelmezési kérdés csupán. Meglep, hogy száz képviselő hogy szavazzon, esetleg szavazzon fölül, vagy változtassa meg egy 700 által hozott döntést. Ich lasse jetzt noch äh, die anderen politischen a többi politikai frakciónak eh, is megengedem a hozzászólást, Holc úr. Szeretném Zsadó úrnak a megjegyzését mindenképpen aláhúzni, hiszen ahogy Kaspari úr mondta, a, egyértelmű volt, hogy a trilógust elkezdjük. A plenáris erről szavazott. Azaz, tulajdonképpen ezt a megbízást adtuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a tegnapi koordinátori ülés szellemében, ahol a további együttműködésről beszéltünk, szerintem arra kéne áttérni. Begin asszony? Nos, nézze, én úgy gondolom, hogy Solc úr és az előző szólók mondtak, én úgy gondolom egyértelműen döntöttünk a plenárison arról, hogy a trilógushoz utaljuk az ügyet. Most úgy gondolom ezzel kapcsolatosan, hogy meg kellene próbálni mindenféle politikát, akár kis, akár nagy P-vel írjuk, megfelelően kezelni. Liebe Kollegen. Kedves kollégák, nem sürget semmi ebben a kérdésben. A tanács mandátumára vonatkozóan még nem érkezett el a megállapodási szakba. Mivel 29-én amúgy is lesz még egy ülés, semmi nem szól az ellen, hogy a szavazást akkorra halasszuk. És akkor addigra száz százalékig sikerül majd a jogi kérdéseket tisztázni, és a politikai frakciók között a párbeszédet annak szellemében tovább folytatni, amiben eddig megállapodtunk. Stárki asszony? Elnök úr, nagyon messze vagyunk arról, hogy szavazzunk egy olyan jelentésről, ami nagyon súlyos problémákra próbál megoldást találni. Most azt látjuk, hogy tulajdonképpen nagyon apró intézkedésekre bontják az emberek olyanokat akarnak bevenni, amire úgy gondolják, hogy az előnyöket szolgálná, taktikáznak. Úgyhogy óva intem a kollégákat, akik korábban még nem voltak trilóguson, hogy fogadják, ezt, fogadják azt el, hogy ez a parlament pozícióját gyengíti a másik két intézménnyel szemben. Az önök, önökre hagyom, és a szabályokra, hogy eh, amiknek enged, eh, engedelmeskednünk kell, hogy hogyan járjunk el. Hogyha úgy gondolnak, hogy ez a késlekedés előny, akkor az az önök döntése. De nem tudom, hogy mit kell még tisztázni. És tényleg úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű taktikázás nem használ annak, amit végeredményben szeretnénk ezzel a megállapodással elérni. Elmá, Ernök úr, világos hogy a héten napirendre került az embereknek, az emberek tudták ezt, tegnap vita is volt róla. Én nekem semmi, én semmi okát nem látom, hogy elhalasszuk a vitát, a szavazást, és nem is értem, hogy miért akarják levenni a napirendről, hogy annak nyilván oka volt, hogy miért tették fel, és akkor most kellene szavazunk, Zsádó úr. Elnök úr, annak a tükrében, ami itt elhangzott, és mindenkit meghallgattunk, és mindenkinek van egy kis saját politikai célja. Én abban nem látok kis politikai célt, hogyha a plenáris valamiről döntött, akkor kétségbe vonjam azt, hogy, hogy a bizottság ezt felülírhatja. A Júri a jogai szolgálat véleménye egyelőre nem leírt, csak szóbeli, én ahhoz, hogy komolyabban járjunk el, formálisan kikérném a jogi bizottság vélemény, jogi szakértők véleményét a házon belül, hogy ezt hogy kell értelmezni. Kollégák, elnök úr, nem akarom tovább húzni az időt, de mivel a téma előadója vagyok, leszeretném szögezni, hogy, hogy a helyzet szerintem világos, világos volt a plenáris döntése, és van egy eljárási szabályunk. Gondolom, senki nem akarja itt az eljárási szabályzatot újra szavaztatni. Tehát szerintem térjünk át a szavazásra, ahogy elnök úr javasolta. Kedves kollégák, most az a bajom, amit Amerika Sárka már elmondott, ha, ha nagyon komolyan akarjuk ezt a problémát kezelni, akkor nincs értelme annak, hogy pártpolitikai viták tárgyává tegyük ezt az eljárási kérdést, és ezzel aztán később a tartalmi eredményeket is kétségbe vonjuk. Én azt mondanám, hogy lesz majd még egy ülésünk június 29-én, és addig halasszuk el a szavazást, hogy addig világossá váljon mindenki számára az eljárási helyzet. Tegnap a koordinátorokkal erről egyeztettünk már, kedves kollégák, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy csak egy esély van arra, hogy a parlament egységes többségi véleményt fogalmazzon meg, és így aztán erővel menjen a többi intézménnyel folytatandó vitába. Tehát jobb, hogyha egységesen szavazunk, és majd június 29-én, miután tisztáztuk az eljárási pontokat, és nem most.